Sehr geehrte Damen und Herren! Igen, tisztelt Hölgyeim és Uraim, még egyszer jó reggelt szeretnék kívánni, főleg azoknak, akik épp most érkeztek csak meg. Mielőtt rátérnénk a szavazásra, szeretném ismertetni a tegnapi koordinátori ülés eredményét. Rövid leszek és tömör. Először is egy kis figyelmet kérnék, és azokat, akik mindenképpen eszmecserét szeretnének folytatni, azok kérem tegyék a termen kívül. Tehát még egyszer a koordinátorok ülésére térnék rá. Kárimurat urat neveztük meg jelentéstevőként a komitológia témakörben. Továbbá van egy új jelentéstevőnk, az European Law Institute-tal kapcsolatosan, amely Bécsben található, Baldassare úr lesz ennek a témának a jelentés tevője. A következő egy pont pedig egy meghallgatásra vonatkozik, április 10-én kerül erre sor. A koordinátorok egyetértettek abban, hogy Castex asszony fog elnökölni ezen a meghallgatáson. Egy kicsit meg is magyaráznám ezt a döntést, hiszen tegnap némi vita alakult ki e körül. Ez a meghallgatás mindenképpen szükséges, illetőleg mindenképpen le kell ezt folytatni a parlamenti választások előtt. Pontosabban május 28-áig kell ezt lefolytatni, hiszen határidőket kell tartanunk. Van itt egy sikeres európai polgári kezdeményezés, One of Us, a vízhez való joghoz kapcsolódóan, ezért fontos, hogy ez a meghallgatás időben megtörténjen. Számunkra az a legpraktikusabb, hogy májusban tartsuk meg, és április 10-e lenne a legkedvezőbb időpont. Más érintett szakbizottságokkal együtt fogjuk ezt a meghallgatást megszervezni, és Castex asszony fog elnökölni. És végezetül Egy tanulmányról is szót ejtenék, a zöldek javasolták ennek elkészítését. A szakpolitikai osztály fogja ezt a tanulmányt elkészíteni. elkészíteni. A, a koordinátorok megállapodtak arról, hogy az üzleti titkok témája, amelyel Gáló asszony nagy lendülettel foglalkozni kívánt ugyan, de a jogalkotási időszak végére való tekintettel nem tudjuk ezt a témát befejezni. Mégsem szeretnénk teljesen parlagon hevertetni ezt a témát, ezért egy tanulmányt készítetnénk e témában, azért, hogy valamit úgymond örökül hagyjunk a következő parlamentre e, e tárgyban. Ennyit szerettem volna mondani a koordinátori ülésről, most pedig a következő napi rendi pont következik, a szavazásokra térnénk rá. Elektronikusan kell szavaznunk, sőt egy-két esetben név szerint is kell szavaznunk, ezért kérném szépen, hogy mindenki használja a szavazókártyáját, és végezzünk egy teszt szavazást, hogy világos legyen, hogy az egyes frakciókból hányan vannak jelen a teremben. Kérem tehát, hogy folytassuk le a próbaszavazást. Is it okay? Uh, also with the political groups? I mean, because there are always new faces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 Minden rendben zajlott, nagyszerű. Rátérhetünk az első szavazásra. Baldassare úr jelentése a nem pénzügyi információkkal kapcsolatos szavazás. Nem csak elektronikusan, hanem név szerint is szavazunk. Megnyitom a szavazást. szavazást lezárom. Gratulálhatunk Baldassare úrnak, ugyanis a jelentést egyhangulag elfogadtuk. Következő szavazásunk van most soron. Christoph Klein német állampolgár által benyújtott petíció. Véleményt kell elfogadnunk egy levél formájában. Ez esetben nincs szükség elektronikus szavazásra. Aki támogatja szavazatával a javaslatot, azt kérem emelje a kezét. Elfogadtuk. Elnézést kérek, mondja az elnökasszony. Csak azokat láttam, aki, akik támogatják. Ki ellenzi? Senki nem ellenzi, ki tartózkodik? Senki? Jó, akkor elfogadtuk. A következő napi rendi pont következik, ez egy kicsit problematikusabbnak tűnik. Mégpedig eh, a jogalapokról van itt szó, illetőleg San Marino-ról. Sorry, is it San Marino? Okay, um, ich habe eine andere Reihenfolge vorliegen. Kicsit más nálam a sorrend, mondja az elnök asszony. Tehát a jogalappal kapcsolatos döntések következnek, illetőleg San Marino ügye. Azonnal rá is térünk a szavazásra. Most sem kell elektronikusan szavaznunk, tehát kérdezem, ki támogatja, ki ellenzi, ki tartózkodik, ezt is elfogadtuk. A következő szavazás az Euratomra vonatkozó jogalapról szól. Ezzel kapcsolatosan ezzel kapcsolatosan szeretnék szólni én néhány szót, utána pedig természetesen megadom Fossz úrnak a szót, ha szót kér. A jogalap megválasztása közösségi jogszabály esetében objektív, vizsgálható alapokra kell támaszkodni, ide tartozik a jogszabály célja és tartalma. A demokrácia előmozdítása érdekében az olyan alapvető témáknál, mint a nukleáris biztonság és az atomenergia, a rendes jogalkotási eljárás szerint kellene eljárni a Lisszaboni szerződés értelmében. Az elmúlt évek eseményei, így például a fukushimai katasztrófa 2011-ben is alátámasztja ezt, ezért a Lisszaboni szerződés 191 és 192-es cikkét tartom megfelelő jogalapnak. Fosszúr is azonban szót kért, parancsoljon Fosszúr. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én is foglalkoztam a témával és a jogalappal, és a néppárt részéről szeretném elmondani, hogy az ön által javasolt jogalapot, a 31-es 32 es jónak tartom, helytállónak, de a 191-192-essel való összekapcsolást nem támogatjuk. Hogyha tüzetesebben megvizsgáljuk ezt jogilag, akkor az irányelv tartalma világosan az Euratom szerződés irányába mutat, és ezen túlmenően pedig, ha az ITRE készített és javaslatokat arra vonatkozólag, hogy a, ez érinti a 191-es, 192-es cikket, akkor sem szükséges mindenképpen ezekre a cikkekre hivatkozni jogalapként. Ezért a népárt részéről szeretném hangsúlyozni, hogy csak a 31-es, 32-es cikkre való korlátozódást támogatjuk. Ehhez kapcsolódik a második kérdésünk, illetve kérdésem, hogy eljárásügyileg hogyan járjunk el. Mi megszavazzuk a véleményt, de hogyha az végül nem kapna többséget, akkor végül szavaznunk kellene arról, hogy ne hivatkozzunk mégiscsak a 31-32-esre. Hogyha ugyanis negatív szavazásra kerül sor, tehát leszavazzuk a véleményt, akkor végül eredmény nélkül maradunk, tehát ezért javasoltam azt, amit javasoltam. Speroni úr? Grazie. Köszönöm szépen egy pontosítás, ami lehet, hogy pedánsnak tűnik, de azért én úgy gondolom, hogy nem helyes az, hogyha a Lisszaboni szerződésre hivatkozunk, akkor, amikor jogalapokról beszélünk. Ugyanis a Lisszaboni szerződés megváltoztatta az Európai Uniós szerződéseket, tehát mi az Európai Unió szerződéseire kell, hogy utal, visszautaljunk, hogyha a Lisszaboni szerződésről akarunk szólni, akkor azt mond, azt kellene mondanunk, hogy a Lisszaboni szerződés által módosított ö, szerződések. Dankeschön, Frau Lichtenberg. Nagyon szépen köszönjük, Lichtenberger asszony. Ebben az esetben két egymással versengő jogi értelmezésről beszélhetünk. Az egyik az, hogy szigorúan az eljárások szerint járunk el, mondván, hogy ez az Euratom szerződés részét kell, hogy képeze, illetve az Euratom szerződés része kell, hogy maradjon. A másik oldalon látni kell a realitást és a valóságot. Az Euratom szerződés sen belül ugyanis semmiféle demokratikus kontroll és hozzájárulás nem adott. Fukushima világosan megmutatta azt, hogy mi történik, hogyha egy lelketlen konglomerátum van, amelyben az ipari szereplők, tehát a nukleáris ipar szereplői és a kormány szereplői működnek együtt, semmiféle demokratikus kontroll, nyilvános kontroll nélkül. És hogyha így döntenek, alapvető kérdésekről, tehát a nyilvánosság és a demokratikus intézmények kizárásával. Az én véleményem szerint tehát a nemzetközi tapasztalat ból kiindulva az átláthatóságról, az elszigetelt zárt ajtók mögött történő eszmecseréről és döntéshozatalról szóló vita kapcsán, szerintem érvelhetünk azzal, hogy egy nyíltabb, demokratikusabb eljárást szeretnénk a jövőben, azért, hogy úgymond az óvatosság, körültekintés elvét követve, az aféle eljárások elkerülhetőek legyenek a jövőben, mint amelyekre sor került Fukushima kapcsán. És hát mindannyian tudjuk, hogy a atomipari technikusok, bürokratákból álló konglomerátum esetében a döntéshozatal sokszor olyan módon zajlik, amely esetében nem veszik kellően figyelembe a maximális biztonság szempontját például. Persze tudom, hogy a technológia sohasem lehet százszázalékosan biztonságos. Ez tudható, de tudható az is, hogy bizonyos valószínűség számítások is léteznek a kockázatokra vonatkozólag lehet, hogy holnap, lehet, hogy 2000 év múlva bekövetkezik egy baleset, ez a valószínűség számítások területére tartozik. Szerintem pontosan ezért kell mindenképpen az óvatosság elvének megfelelően eljárni, és úgy gondolom ez az elv jobban érvényes, érvényesül egy demokratikusabb eljárásban, mint egy teljesen technokratikus eljárás során, amelynek egyébként a nyilvános vitában is szerepet kell játszania, ez teljesen világos. Én tehát azt mondom, támogassuk a jelentéstevő véleményét, és az óvatosság, a megelőzés elvének megfelelően tegyünk itt egy további lépést, és helyezzük új jogalapra ezt a kérdést. Köszönöm. Köszönöm szépen, most a szavazás következik. A hozzászólásokból azt szűröm le, hogy valószínűleg nem lesz teljesen világos a döntés, ezért azonnal elektronikusan szavaznánk, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist uh, geschlossen. A szavazást lezárom. 8 mellette, 12-en ellene szavaztak. Ez azt jelenti, hogy a javasolt, a szövegben javasolt jogalapot elutasítottuk. Ennek megfelelően még egyszer felvetem Fosz úr javaslatát, tehát a megváltozott körülmények miatt. Kérném, hogy akkor még egyszer ismételje el a javaslatot. Tehát tulajdonképpen az lenne a javaslat, hogy a már létező jogalapot erősítsük meg, tehát csak a 31-es, 32-es cikre támaszkodjunk gondolkodom, hogy kell erről szavazni. Lichtenberger asszony, hogyha ez így van, akkor szerintem ezt nem is kell, erről nem is kell szavaznunk, hiszen hogyha nincs többség egy új jogalap számára, akkor a meglévő jogalap marad fenn. Így van, Lichtenberger asszony, mondja az elnök. Pontosan így van. Akkor ezzel a jelentést sajnos nem fogadtuk el. Rátérünk a következő szavazásra. Speroni úr szövege. Kéri a szót, Speroni úr? A kodifikációval kapcsolatosan? De mi a reláció? Az én jelentésem egybeesik azzal, amit a három intézmény jogi szolgálatai is elmondtak, tehát velük egyetértek, és azt kérem a kollégáktól, hogy szavazzák meg ezt a jelentést. Dann ersuche ich Sie abermals auch hier. Ebben az esetben még egyszer kérem a kollégákat, hogy szavazzanak elektronikusan, hiszen név szerint kell szavazni, megnyitom a szavazást. Die Abstimmung ist geschlossen. A szavazást lezárom, 20 mellette, senki nem szavazott ellene, senki nem tartózkodott. Ezzel a szavazások végére értünk, a következő napi rendi pontunkra térünk át. Ez pedig a 21-es napi rendi pont, a Brüsszel egy rendelet kapcsolatosan. Speroni úr szó, szót kér? Presidente, io sono... Köszönöm. Engem nagyon megrázott Borgézió úr mentem jogával kapcsolatos szavazás. Szerintem politikai jellegű döntés történt, és nem jogi szempontokat vettünk figyelembe. anélkül, hogy a más véleményei lévő kollégákat kritikával illetném, de én úgy érzem, hogy ennek a szakbizottságnak nem tudok továbbiakban tagja maradni az el, a meg, tehát a történtek miatt. Köszönöm szépen a kollégáknak a hosszú évek során kialakított jó munkát, de ezt a döntést hoztam. Um, Herr Speroni, Sperroni úr, ön most épp elhagyja a termet, mégis visszajött, akkor hallani fogja, amit mondok. Csak annyit szeretnék mondani, hogy nagyon szépen köszönöm a konstruktív együttműködést a jogi szakbizottságban. Mindig nagyon konstruktív volt az együttműködés a mentelmi jogi kérdéseket érintő ügyekben is. Nyilvánvalóan a jogi szakbizottságban mindenféle politikai meggyőződés képviselteti magát, Tekintettel az ön tapasztalataira és jogi hátterére, mindig nagyon konstruktívan járult hozzá a politikai jellegű vitákhoz, és ettől függetlenül természetesen legutóbbi hozzászólását és tudomásul veszem, bekerül a jegyzőkönyvbe, és a továbbiakban pedig sok kis sikert kívánok önnek, és nagyon sajnálom, hogy a jogi szakbizottságnak továbbá nem szeretne tagja maradni. Mit kommen wir zum nächsten Tagesordnungspunkt, nämlich die Következő napi rendi pontunk következik. Egy tanulmány ismertetéséről van szó a Brüsszel egy rendelethez kapcsolódóan az Európán kívüli vitákról. Üdvözlöm a szakbizottságban Lukasz Hekendon Urselet, aki a svájci összehasonlító jogi intézet igazgatója, valamint üdvözlöm Pretelli urat, aki ugyanennél az intézetnél dolgozik. Heken Dorn Ursela úr kap szót parancsoljon. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrte... Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim, ur, hölgyeim és uraim, tisztelt parlamenti képviselők, mivel a jelentés angolul készült, illetve a tanulmány angolul készült, ezért angolul fogom bemutatni. Aurea Pretelli kollégám és én megtiszteltetésnek érezzük, hogy bemutathatjuk az összehasonlító jogi intézet tanulmányát a Brüsszel egy rendelet Európán kívüli viták esetében történő alkalmazásáról. Európán kívüli vitákról van szó, tehát olyan esetekről, amikor az alperes EU-n kívüli illetős, illetőségű. Röviden elmondanám, hogy milyen metodológiai, módszertani megközelítést alkalmaztunk. A mi feladatunk, ahogyan a tanulmány címe is mondja, az volt, hogy megvizsgáljuk, mennyiben lehet a Brüsszel egy rendeletet Európán kívüli viták esetére alkalmazni, mindenek előtt megvizsgálva a joghatóságot és a szabályok köz, alkalmazásának közvetlen következményeit. Így tehát egyrészt megvizsgáltuk a tagállamokban uralkodó jelenlegi helyzetet a hatályban lévő EU-s szabályoknak megfelelően, és utána megvizsgáltuk a különböző politikai opciókat. Módszertanunknak megfelelően nem csak az EU szabályozást vizsgáltuk, hanem természetesen összehasonlító elemzést is végeztünk a különböző tagállami megközelítésekről. Németország, Franciaország, az Egyesült Királyság, Dánia, Lengyelország és Olaszország szerepelt kiemelten a tanulmányban. Ezeket vizsgáltuk meg tüzetesebben, hogy a főbb jogi hagyományokat mind be tudjuk mutatni, és utána pedig különböző EU-s tagállamokon belül található családokat is megvizsgáltunk, különböző megközelítéseket, ami a forrásokat illeti, illetőleg ami a szabályok, joghatósággal kapcsolatos szabályok struktúráját illeti. Tehát a mi megközelítésünk ezeket mind figyelembe vette. Aztán két harmadik országot is figyelembe vettük, Japánt, illetve Svájcot, és direkt nem vizsgáltuk meg sem a kínai, sem az Egyesült Államokbeli helyzetet, bár ez nagyon érdekes lehetett volna, de túl bonyolult, azért, hogy ezt a tanulmányokba bele tudtuk volna foglalni, és más szempontokból pedig még azt is gondoltuk, hogy egészen másfajta megközelítés szükséges ezen országokkal kapcsolatban. És most pedig megadom a szót a kollégámnak. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen a szót. Nagyon nagy megtiszteltetés számomra, hogy itt beszélhetek ezzel a joganyaggal kapcsolatban. A mostani tanulmányunk több mint 15 percet igényelne, de megpróbálom majd a lehető legegyszerűbb módon összefoglalni a tanulmány lényegét. Néhány teoretikus gondolat, referenciák, illetve definíciókkal kezdeném, hogy amikor joghatóságokról beszélünk, az EU-s joggyakorlatról, akkor mit is gondolunk, tehát hogy ugyanazokat az alapokat, definíciókat tekintsük alapnak. Másodszorban pedig fontos az EU-s joghatóságokat más országokhoz képest megvizsgálni, annak érdekében, hogy az EU-s állampolgároknak a joghoz való hozzáférést, illetve a jog betartatását garantálni tudjuk mi is lenne a legjobb opció a nem EU-s jogviták esetében. Nos, hát itt a kritériumok összessége rendkívül fontos, illetve a kölcsönös elismerés, illetve a harmadik országokkal való kapcsolat az ítéletek elismerésében rendkívül fontos. A rikász Brüsszel 1 az EU-s eseteket megkülönbözteti a nem EU-s esetektől a brüsszeli rezsim alatt az EU-s esetek azok minősülnek, amikor az Európai Unión belüli cégről, vagy, tagá, vagy személyről van szó, vagy lakhelyről. Tehát ez a brüsszeli rezsim alapján az EU-s eset. Vagy hogyha egy EU-s bíróságot választanak a, az illetékes felek. Mint hogyha az EU, itt ebben az esetben az Európai Uniót egy egységes területi egységnek tekintjük, a nemzeti jog ilyenkor átruházza az EU-s szintre a joghatóságot, A korlátok azonban az európai jogalkotó által is megváltoztathatók. Nos, hogyan is néznek ki ezek a korlátok? Ahogyan a tanulmány is rámutat, különböző kritériumokat kell ennek érdekében meghatároznunk. Pozitív, hipotetikus vagy akár negatív jellegű kritériumokat. Mit értünk a pozitív kritériumok alatt? azt az esetet, amikor bizonyos feltételek megvalósulnak, mint például állandó lakhely, és így tovább. Ezek, néhá, ezek közül néhány lehet akár exkluzív jellegű is. Ezeknek a célja tehát az, hogy ne ismerjenek el külső ö, ítéleteket, ugyanis ezzel úgy ítélik, hogy harmadik országból származó ítélet az exkluzivitás ellenében hat. A hipotetikus kritériumok alatt mit is értünk? Ezekben az esetekben meg kell vizsgálja a bíró, hogy egy külső ö, joghatóság elfogad-e alternatív fórumot, vagy sem vagyis, hogy elismeri-e vagy sem az EU-n kívüli bíróság ítéletét. Akkor, amikor exkluzív bíróság választásra kerül sor, akkor ö, tulajdonképpen azt értjük ez alatt, hogy egy ö, adott jogrend ö, e, csak kizárólag ezt a formát ismeri el. A negatív kritériumok alapján, alatt pedig mit értünk? Azt, amikor nem akarjuk, hogy pazaroljuk a, joga, a jogi fórumok munkáját, Ilyenkor a joghatóságot visszavonják az adott jogrendben, és a bírót arra kötelezik, hogy ne ítéljen ebben az ügyben. Ilyen például az az eset, amikor ingatlan ügyekről van szó, amelyek az EU-n kívül találhatók. Nos, mi történik akkor, hogyha joghatóságától megfosztják saját jogrendjének szabályai alapján, Nos, hát mi történik ekkor? Ilyenkor tulajdonképpen a nemzeti kritériumokat az EU-s kritériumok felülírják. Teljesen mindegy ebben az esetben, hogy mit is mond az adott állam jogrendje, az EU-s szint marad mérvadó. De ugyanakkor bizonyos szerzők úgy gondolják, hogy abban az, azokban az esetekben, hogy amikor egy, Brass, egy Brüsszel egy ö, exkluzív ö, területi joghatóság ítéletéről van szó, akkor ö, egy külső ö, helyszín is ö, választható. Nézzünk egy példát. Mondjuk egy német cég egy Fiji szigeteken található ingatlant bérbe ad egy másik német cégnek. Tehát itt ebben az esetben nem kérdéses, hogy a fórum választásra sor kerülhet-e vagy sem. Ugye itt a kérdés az inkább az, hogy az ingatlan kívül található az Európai Unión területén, és egy kettőség figyelmelhető meg, tehát egyrészt EU, eu területen belüliségről, másrészt EU-s területen kívüliségről is beszélhetünk. Hiszen mindkét szerződő fél német, de hogyha az Európai Unió területén belül lett volna ez az ingatlan, akkor más lett volna a helyzet. Vagy nézzük mondjuk azt, hogy mi van akkor, ha Reunion szigetén lett volna ez az ingatlan, akkor nem lett volna EU-s joghatóság, mert akkor a francia joghatóság lett volna a mérvadó. De ugye ebben az esetben arról is beszélhetünk, hogy a francia, illetve a német bíró ugyanazon szabályoknak kell, hogy megfeleljen, nem csak a joghatóság, hanem az elis, ítéltek elismerése és betartatása terén is. Vagyis a harmadik országbeli bíró nem tudjuk, hogy meg fogja-e hallgatni ezt az ügyet, tárgyalni fogja-e, és milyen ítéletet hoz, illetve ezt az ítéletet elismerje majd, vagy sem a német joghatóság. Ebben az esetben tehát az EU-s ellenőrzésen kívül esik ez az ügy. Ezért tettünk különbséget tehát az EU-s, illetve nem EU-s esetek között. Az Európai Unió ugyanis szeretné ellenőrizni egy EU-s felperes ügyét, nem szeretnék kiengedni keze közül ezeket a döntési jogokat, de ugyanakkor kölcsön, a kölcsönös bizalom al, elve alapján a harmadik országbeli ítéleteket minden tagállamban egyformán kell elismerni, amennyiben azt elismerik. Ebben a helyzetben tehát a mi tanulmányunk különböző intézkedéseket javasol a nem EU-s esetekre, valamint a külső, tehát a harmadik országokból származó ítéletek elismerésére vonatkozóan. A tanulmányunk mellékleteként találhatnak egy olyan kritériumrendszert, amelyet a nem EU-s esetekre találtunk ki. Ezen felül egységes szabályokat a nem Európai Uniós országokból származó bírósági ítéletek elismerése, illetve betartatására vonatkozóan. Ugyanakkor mindez nem elég a jogbiztonság garantálásához, ugyanis a kritériumok megsz, megszabása harmadik országokkal szemben egy egyoldalú koordinációs lehetőség. A jogbiztonság csak akkor ismerhető el, vagy érhető el, hogyha egyezményekben tudjuk ezt garantálni, amelyeket harmadik országokkal kötünk. Tehát, amikor kölcsönösség uralkodik az ítéletek elismerése, illetve betartása területén a harmadik országokkal szemben. Tehát a jogbiztonságot csak úgy lehet elérni, hogyha tárgyalunk ilyen egyezmények megkötéséről, tehát mi úgy gondoljuk, hogy csak így érhető el a biztonság, a jogbiztonság, mindazon igen sok személy számára, akik külföldön, tehát harmadik országban dolgoznak vagy élnek. Nagyon szépen köszönjük. Zsobró urat kérném, hogy kicsit halkabban telefonáljon. Szóval, dankeschön. Herzlichen Dank für Ihre Präsentation. Nagyon köszönöm. Köszönjük szépen a prezentációt. Nagyon szépen köszönjük a beszámolót. A bizottság részéről is itt van egy képviselő, szeretném megadni neki a szót. Karin van der Kerkhoff van jelen ma, parancsoljon. Köszönöm, elnök asszony. Köszönöm Hilariának, hogy bemutatta ezt a nagyon érdekes tanulmányt a Svájci Intézet részéről. És a Júri Szakbizottságnak is szeretnék köszönetet mondani, hogy elkészítette ezt a tanulmányt. Ahogy tudják, az Európai Bizottság négy évvel ezelőtt tett javaslatot a Brüsszel egy rendelet joghatóságának a kiterjesztésére. A jogalkotó még ezt nem fogadta el teljes mértékben, mi úgy gondoljuk, hogy ez lesz a legjobb előrelépés. Úgyhogy bizonyos mértékben azért a tanulmány megerősíti a mi értékelésünket, amit négy évvel ezelőtt tettünk. Itt az érdekesség az, hogy hogyan kapcsolódnak a joghatósági szabályok az ítéletek elismeréséhez és a végrehajtásához. Igen, valóban a jövő szempontjából ezt figyelembe kell vennünk. A tanulmány továbbá megerősít egy nagyon fontos szempontot, és mi is erre az eredményre jutottunk az elemzésünk során négy évvel ezelőtt, hogy jó lenne az európai szabályokat koordinálni európai szinten egyoldalúan, a kétoldalú és multilaterális egyezményekkel is összeegyeztetni, ugye a harmadik országokkal. Gyakorlatilag a tanulmány megerősíti a mi véleményünket és a mi akkori uh, következtetéseinket, és remélem, hogy a jogalkató, reméljük, hogy a jogalkató tényleg ebbe az irányba fog elmozdulni. Köszönöm. Fünst. Nagyon köszönjük. Kérje valamely képviselő a szót? Úgy látom, nem. Akkor a következő szeretném mondani. Köszönöm szépen a tanulmány bemutatását, ismertetését számunkra természetesen teljesen világos a kontextus, az USA-val kötendő szabadkereskedelmi megállapodásról szóló tárgyalások épp most zajlanak. Erre való tekintettel különösen fontos, hogy legyen egy megfelelő opciónk. Nem akarom most megnyitni újra az összes politikai vitát e téma kapcsán, a következő jogalkotási időszakban még sok dolgunk lesz ezen a téren, és persze egyfajta déjà vu élményem is van, hiszen a Brüsszel egyel kapcsolatos tárgyalások kapcsán is megvitattuk mindezt átfogóan, de abban az időpontban nem volt meg a politikai egyetértés, akkor még nem tudtunk dűlőre jutni. A következő jogalkotási időszakban minden bizonyjal végig kíséri a munkánkat ez a téma, ennek értelmében az ön által, önök által készített tanulmány érdeklődésünkre fog számot tartani, és nagyon nagy jelentősége lesz majd, amikor arról lesz szó, hogy eredményesen lezárjunk bizonyos témákat. Következő napi rendi pontunk a 22-es napi rendi pont. Azonnal meg is adom a szát Alexandra tyne a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme joga egyes vonatkozásainak témájában. Szeretném előtte még megkérdezni, hogy mikor térünk rá a nyolcas napi rendi pontra. Később, mondja az elnök. De nem sokkal később. Viszonylag gyorsan haladunk. Jó, kedves kollégák, ahogyan a legutóbbi ülés alkalmával elhangzott, még éppen, hogy sikerül egy véleményt elfogadnunk a Libe szakbizottság számára, a Libe azonban már csak munkadokumentumot tud készíteni ebben a témában a jogalkotási időszak végéig, és majd a választások után folytatja a munkát az ártatlanság vélelmének joga tárgyában. Éppen ezért már most elmondom, hogy március 25-e kell, hogy legyen a határidő a módosítók benyújtására, ez jövő héten van. Tehát a büntetőeljárás során az ártatlanság vélelme joga egyes vonatkozásainak most a saját tárgyaláson való jelenlét jogának a megerősítéséről van itt Unióban, ezáltal szeretnénk növelni a különböző nemzeti igazságügyi rendszerek közötti kölcsönös bizalmat, és elő szeretnénk mozdítani az európai elfogató parancs végrehajtását is. A különböző tagállamokban más és más védelmi szint érvényesül, éppen ezért gondok akadtak az európai elfogató parancsal. Alapvetően üdvözlöm az Európai Bizottság javaslatát, de néhány módosítást is javasoltam, erről beszéltünk már itt a szakbizottságban korábban. Megpróbálunk egy viszonylag magas védelmi szintet biztosítani, hiszen a tanácsa folytatandó tárgyalások során minden bizonyal majd vissza kell venni ebből. Minimális követelményekről van szó, ez azt jelenti, hogy azon tagállamokban, ahol ezen túlmenő rendelkezések vannak érvényben, eh, itt azok a rendelkezések nem szenvednek csorbát. Bizonyos esetekben elfogadhatatlan, hogy a bizonyítás eh, terhe a arra hárul, akit valamilyen bűntény elkövetésével gyanúsítanak, ezért a 11-es eh, pontot teljes mértékben törölni kell. Néhány tagállamban egyébként ezt a rendelkezést a terrorizmus elleni harc jegyében vezették be. Továbbá a gyanúsítottal szemben alkalmazott kényszer sosem elfogadható, véleményem szerint ezt nem is lehet semmilyen érvel alátámasztani, ezért ennek a résznek a teljes törlését javasoltam. Aztán a különböző nyál, sperma és vizelet mintákra vonatkozó része kapcsolatosan egy pontosítást javasoltam a 6 per 2-es cikk esetében. Továbbá a különböző büntetőeljárásokhoz kapcsolódó jogokat is különbözőképpen szabályozzák a különböző tagállamokban. Úgy gondolom, hogy a saját tárgyaláson való jelentét, jelenlét joga alapvető részét képezi egy eljárásnak, A nyolcas bekezdésben átfogalmaztam a szövegrészt, csak akkor lehet távol a gyanúsított az eljárástól, hogyha súlyos betegségben szenved, vagy hozzátartozója szenved súlyos betegségben, vagy elhalálozott. Továbbá világosá kell tenni azt, hogy a tagállamokon belül ezek a szabályok érvényesek a nem EU-s tagállamok állampolgárai számára is, továbbá a hármas cikknek világosabban kell fogalmaznia, ami az ártatlanság vélelme jogának időtartalmát illeti, világosá kell tenni, hogy csak is a jogerős ítélettel kerül felfüggesztésre az ártatlanság vélelme. Továbbá, ha a gyanúsított együttműködik, akkor ennek külön súlyt kell kapnia, a büntetőeljárás során. A 6 per 3-as cikk esetében így betoldottam egy szövegrészt a jogbiztonság növelése érdekében. Továbbá a bizonyítékok alkalmazhatóságára vonatkozó szabály úgy gondolom a jelenlegi formájában nem maradhat meg, a 6 per 4-es cikkből ezt ki kell venni, hiszen ez a szövegrész nem elég, nem fogalmaz eléggé határozottan, és végül is az ártatlanság vélelme jogát vélemének jogát gyengíteni fog, és ez pont ellentétes a célkitűzésünkkel. Ennyit szerettem volna röviden mondani az igen számú változtatási javaslatomról. Szerintem a vélelmes, vélelem joga és a védelem egészen megerősítésre szorul a tagállamok közötti kölcsönös bizalom növelése érdekében. Köszönöm. Ha senki nem szeretne hozzászólni a képviselők közül, hát akkor megint csak gyorsan haladunk. Ezt a napi rendi pontot le is zárhatjuk ezzel. Ön is elmondta, hogy a módosítók számára nem marad sok idő, de hát ez a helyzetből adódik. Március 25-e tehát a határidő. Következő napi rendi pontunk, ez a 23-as, A szabadságuktól megfosztott gyanúsítottak és vádottak ideiglenes költségmentessége, és Jobbro úr kapja meg a szót. E témában parancsoljon. Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Chciałem podziękować. Köszönöm, elnök asszony. Szeretnék köszönetet mondani a titkárságnak és a szakértőknek is, akik segítettek a munkadokumentum előkészítésében. Az Európai parlament által javasolt irányelv azokat az embereket illeti, akiket megfosztottak a szabadságuktól, mert gyanúsítottak vagy vádlottak. Az Európai Elfogató Parancs keretei között a érvényes jogszabályok kötelezettségeket tartalmaznak, tagállami kötelezettségeket, amelyeket a tagállamoknak be kell tartaniuk, minimális garancia szabályokat kell, hogy tiszteletben tartsanak a gyanúsítottak és vádlottak esetén is az Európai Unió teljes területén. Negatív véleménynek természetesen negatív hatása lenne a szükséges büntetőjogi eszközök kifejlesztése területén, pont azért, mert garantálni kell a büntetőjog területén is a szabályok betartását. Az utóbbi három évben többféle irányelvet készítettünk és fogadtunk el, ezekben szerepelnek értelmezések, szerepelnek a tolmácsoláshoz, fordításhoz való jog, a jogsegélyhez való hozzáférés joga, az általam elkészített vélemény ezekkel a kérdésekkel foglalkozik konkrétan, és azok esetére vonatkozik, akiket a szabadságuktól megfosztottak, mert gyanúsítottak vagy vádlottak, akár a szabadságvesztés idejét töltik, előzetes letartóztatásban vannak, és érvényes azokra is, akik európai elfogadó parancs alapján fognak el. A jogalap erős, és ezért fontos, hogy közös egységes standardokat vezessünk be, és minden tagállamban azonos szintű legyen a védelem ezen személyek esetén. A jelenlegi jogi megoldásoknak az elemzése alapján, a tagállamokban jelenleg érvényes helyzet alapján megállapítható, hogy eltérnek a rendszerek, és jelentős a különbség a jogvédelem biztosítása területén, a jog, jogi tanácshoz való hozzáférés területén. Van olyan tagállam, ahol ez a lehetőség nem is létezik. Ez azt jelenti, hogy valójában az európai elfogadó parancsnak a hatásossága és a végrehajtása hiányos. Ugyanakkor ez egy fontos eszköz, gyakran használják Európában az eljárások során. Ezért fontosnak tartom, hogy megerősítsük ezt a rendszert, és közös egységes standardokat vezessünk be. Közös garanciát, egységes szintű garanciát biztosítsunk ezen személyek számára. a jogi területen történő együttműködést kell megerősíteni és hatékonyá tenni. A jogsegélyhez való hozzáférés hatáját is pontosítani kell. A szabadságukról megfosztott gyanúsítottak és vádlottak esetén ez egy alapvető kérdés, de egy másik fontos szempont, hogy biztosítani kell az gyanúsítottak és a vádlottak számára az eljárás során a jogsegélyhez való hozzáférést. A 82-es cikk 2-es pontja minimum szabályokat állít fel, európai szinten a büntetőjogi eljárások tekintetében. Az Egyesült Királyság és Dánia derogációval, derogációval rendelkezik, és nem részese ennek a megállapodásnak. Fontos az is, hogy az áldozatok jogait is védjük, hiszen az ő jogi helyzetük is sokszor nehéz. Pont azért, mert nincsenek egységes normák, egységes standardok Európa szerte ezt az aspektust is még ki kell dolgozni. Mivel hamarosan lejár a jelenlegi mandátum ideje, nem tudjuk lezárni ezt a dossziét. Valójában most egy véleményt készítünk csak a LIBE szakbizottság számára. Das Thema ist wichtig. Nagyon köszönjük Zsobro képviselőnek. Ön is elmondta, nagyon fontos ez a téma, ezért mindenképpen kiemelten oda kell figyelni rá a továbbiakban is. De ebben az esetben is, mint sok más esetben, a következő jogalkotási időszakra vonatkozólag elő tudjuk készíteni munkát, de véghez vinni már nem tudjuk. Lichtenberger asszony kért szót. A tartalmi kérdésekkel kapcsolatosan nem is foglalnék részletes állást, de ha jól tudom, hogy akkor a Libe szakbizottságnak se lesz már sok ülése. Hogyan zajlik majd az eljárás a Libében? Igaz ez mindhárom napirendi pontra, a gyermekekre vonatkozó jogsegély témájában is igaz ez. Érdekelne tehát, hogy gyakorlatilag hogyan zajlik le ez az egész a libében. Nem tudom, hogy a vélemények megfogalmazói tudnak -e erről valamit mondani, vagy esetleg az elnök asszony be tud számolni erről. Kedves Lichtenberger asszony, teljesen jogos a kérdése. Bennünket is rendkívüli módon érdekelne, hogy ez hogy zajlik majd le. Az én információim szerint a Lébeszakbizottság sem tudja majd lezárni a munkát. Tehát gyakorlatilag most nem teszünk mást, mint hogy politikai vitát folytatunk, politikai eszmecserét folytatunk, mindarról, hogy a jövőben mire lesz, milyen lépések lesznek még szükségesek, de ebben a jogalkotási időszakban, ebben a ciklusban kézzelfogható döntéseket már nem tudunk hozni ezekben a témákban. asszony kért még szót, parancsoljon. Az eljárással kapcsolatosan mondanék néhány szót. Tegnap éppen ezért kértem Gálló asszonyt, hogy készítsen munkadokumentumot, és Régner asszony is szavaztatott a munkadokumentumról nemrégiben hogy valamilyen módon lezárjuk a témákat. Annak nincs értelme, hogy eszmecserét folytassunk bármiféle írásos eredmény nélkül. Tehát ebben az esetben gyakorlatilag mindegy, hogy vélemény születik, avagy munkadokumentum, mint ahogyan a gyermekekről szóló napi pont esetében így lesz. De minden esetre fontos, hogy a júriban szavazzunk munkadokumentumról, avagy egyéb más dokumentumokról, véleményről akár, azért, hogy valamilyen írásos nyoma legyen annak, hogy a parlament hogyan gondolkodott erről a kérdésről ebben a ciklusban, és a következő ciklusban pedig, bárhogy is nézzen ki a parlament összetétele, remélhetőleg a képviselők figyelembe veszik a munkánkat. Persze dönthetnek teljesen másként, mint ahogyan mi döntöttünk, de ha van egy írásos dokumentum, akkor az azért meghatároz egy bizonyos irányt. Úgyhogy én azt gondolom, hogy van értelme ezt a munkát elvégeznünk, valamilyen írásos eredményt produkálni kell, ahelyett, hogy csak eszmecserét folytatnánk szóban. Kedves Tány kolléga, teljesen helytálló, amit mondott, de időközben tájékozódtam egy kicsit. Hogy bármilyen írásos dokumentumot készítsünk a Libe számára, arra már végképp nincs idő, ugyanis az utolsó Libe ülés még a júri utolsó ülése előtt zajlik le, tehát az időzítés miatt ez így nem lesz lehetséges. Ez sajnálatos, de így kézzelfogható dokumentumokat nem tudunk készíteni. Lichtenberger asszony, bár ez a koordinátorok ülésének témája lenne, mégis annak érdekében, hogy az utolsó ülésen a Libe szakbizottság még egyszer figyelembe tudja venni azért mégis a munkánkat. Én nyitott vagyok arra a megoldásra is, hogy levelet fogalmazzunk meg, amely tartalmazza az általunk felvetett pontokat, és amelyeket, amelyet talán még a koordinátorok véglegesíthetnének telefon beszélgetés útján vagy e-mailben. Ez esetleg egy megoldás lehetne a vélemény kapcsán. Nem tudom, hogy a körülmények lehetővé teszik -e ezt. Elnök, én most nem akarom a koordinátorok ülésének napirendjét összevegyíteni a rendesülésünkkel, de szerintem gyakorlatiasan kell eljárnunk. Van itt egy lehetőség egy írásos eljárásra, a koordinátorokat be lehet vonni ebbe az eljárásba, és akkor levél formában Gyakorlatilag a jelenlegi vita, illetve Zsobró képviselő munkája eljuttatható a LIBE szakbizottságnak. Zsobró úr. Tą pewnością bardzo dziękuję za to pytanie. Valóban, köszönöm szépen a kérdést. Sajnos hamarosan lejár a parlamentnek a jelenlegi mandátuma, és kevés idő van. Ugyanakkor a bölcs volt az elnöki javaslat, az elnök azt mondja, javaslata. A titkársággal együtt összeállíthatjuk azt a dokumentumot, amiben meghatározunk, melyek a legfontosabb pontok a Libe számára, ezt majd írásban akkor elvégezzük. Rendben, akkor így fogunk eljárni. Köszönöm. Következő napi rendi pontunk következik. a büntetőeljárás során gyanúsított vagy vádlott gyermekek részére nyújtandó eljárási biztosítékok. Ismét Tájén asszony egy jelentéstevő, parancsoljon. Ebben az esetben még jobban szorít az idő, mint az előző dosszié esetében. Itt már nem tudunk véleményt megfogalmazni az idő szűkössége miatt. A jelenleg információk szerint a LIBE sem tud már sort keríteni a témára, de azért legalább egy munkadokumentumot szeretnék készíteni, hogy valami kézzelfogható nyoma maradjon a munkánknak, és aztán az utolsó ülésünkön itt a Júri Szakbizottságban még szavazhatnánk róla. Eljárási biztosítékokról van szó olyan gyermekek esetében, akik eljárás során gyanúsítanak vagy vádolnak valamilyen bünténnyel. Fontos, hogy minden eljárás során ezen gyermekeket jogsegély illesse meg. A gyermekek ilyen esetben nem mondhatnak le az ügyvéd konzultálásáról, hiszen máskülönben sérülnének a jogaik. Emellett a gyermekeket megillető jogokról tájékoztatni kell, tájékoztatni kell a szülőket megillető jogokról, ide tartozik a jog, hogy ne hallgassák meg nyilvánosan a gyermekeket, illetve az orvosi vizsgálathoz fűződő jog és más egyéb jogok is ide tartoznak. A munkadokumentummal kapcsolatosan azt volt az elképzelésem, hogy ebben az esetben is március 25-e déli 12 óra legyen a módosító benyújtásának határideje. Az irányelve alá nem tartoznak azok az esetek, amikor a gyermek nem követett el büntényt, hanem ennél kisebb horderejű ügyekről van szó, ezekben az esetekben az irányelv nem alkalmazandó. Támogatnám, hogy az irányelv tervezetbe közvetlenül a szövegbe építsünk be egy eredetileg preambulum bekezdésnek szánt szövegrészt, amely szerint a 18. életév előtt elkövetett büntettek esetében, és abban az esetben, hogyha 18. életév betöltése után elkövetett az illető ismét csak egy büntettet, és a kettő között kapcsolat áll fenn, hogy ezeket az eseteket is vegyük be az irányelv hatájába. A gyermeknek, illetve a szülőnek mindenképpen joga kell, hogy legyen a jogsegélyhez, ezt a jogot nem szabad korlátozni semmiképpen sem, semmilyen esetben, hiszen máskülönben újra felmerül a vita a bűncselekmény horderejét illetőleg, és általában véve támogatnám azt is, hogy a gyermekek meghallgatására vonatkozó audiovizuális rögzítését minden egyes esetben meg lehessen támadni. Úgy gondolom, egy ilyen felvétel készítése szükségtelenül nyomás alá helyezni a gyermekeket, és hát tudjuk, hogy mi az adatvédelmi helyzet, sajnálatos módon előfordulhat, akár igazságszolgáltatás, az igazságszolgáltatás keretén belül is, hogy az ilyen felvételek kikerülnek a nyilvánosság elé. Emellett, hogyha nem állnak rendelkezésre a gyermekek számára fenntartott büntetés végrehajtási intézmények akkor legalábbis a felnőttek számára fenntartott büntetőeljár, büntetés végrehajtási intézményeken belül kell egy szeparált részt rendelkezésre bocsátani. A nyilvánosság kizárása annyiban is fontos, hogy semmiféle kivételt nem szabadna tenni ebben az esetben, főként a gyermekek jogaira való hivatkozással, és úgy gondolom továbbá, hogy a szóbeli tárgyaláson való jelenlét kötelezettsége esetén ismét csak pontosabban kell fogalmazni, mondván, hogy nem született döntés, hogyha a vádlott gyermek nem tud jelen lenni, a büntetőeljárás során is utólag ezt meg tudja indokolni. Ezt javasoltam volna a munkadokumentum szempontjából, és hogyha kollégák szeretnének valamilyen módon hozzájárulni, megjegyzést tenni, ezt természetesen érdeklődéssel várom. Köszönjük, Tájn asszony! Láthatjuk, hogy milyen sok büntetőeljárási kérdéssel kell még foglalkoznunk itt a szakbizottságban. Ha jól látom, senki nem kér szót. Azt javasolnám, hogy úgy járjunk el, ahogyan Zsobró úr esetében is hozzuk ki a helyzetből a lehető legtöbbet, annak érdekében, hogy a szakbizottsági munkánk legalább levélformában eljusson a Libe szakbizottsághoz. Következő napi rendi pontunk következik, ismét tájnasszonyi a szó, az Európai Bírósággal kapcsolatos irányelvről van szó. Tájnasszony parancsoljon. Most, kedves kollégák, a legtöbben már értesültek arról, hogy a tanácsban sajnos kudarcot vallottak a tárgyalások rajtunk, a parlamenten nem múlt, mi mindent megtettünk annak érdekében, hogy legalább jövő év szeptemberétől kinevezhetők legyenek az új bírák, ez sajnos most nem fog bekövetkezni. Christoph Klein petíciójáról is szavaztunk ma reggel, ő egy német állampolgár, aki úgy érzi, hogy az alapjogi kárta alapján sérültek a jogai, mert olyan hosszadalmasak az eljárások az Európai Bíróságon. A görög soros elnökségnek szeretnék még egyszer köszönetet mondani, ugyanis ígéretet tett, és hát nagy erőfeszítéseket is tett az ügy tisztázására, de sajnos ez nem volt elegendő, mert több kisebb tagállam és néhány kelet-európai tagállam továbbra is úgy gondolja, hogy meg kellene maradnunk a rendes rotációs eljárásnál. Kétszer szavaztunk itt a Júriban, egyszer egy szélesebb körű változatot szavaztunk meg, és mielőtt a plenáris elé került volna a szöveg, az utolsó pillanatban még egyszer visszavontam a szöveget, és volt egy kicsit legyengített verzió is, amelyről másod, szor szóval szavaztunk itt a júriban, hogy a tanács felé tegyünk egy lépést, de azzal a megkötéssel gyengítettünk a szövegen, hogyha, hogy a tanácsban, illetve a tagállamok között megállapodás születik. Ennek értelmében gondolom mindannyian egyetértenek azzal, hogyha az áp- áprilisi plenárison szavazunk, akkor újra az első verzióról szavazunk, amelyben világosan benne áll, hogy egyedül a bírák alkalmassága mérvadó szempont, és hogy a, a, ez a szövegváltozat álljon az Európai Unió Bírósága alapokmányában. De hát nyilvánvalóan a következő jogalkotási ciklusban is mit foglalkozni kell majd ezzel. Ami itt azonban fontos az az, hogy az első verzió kerüljön a plenáris elé, tehát az a szöveg verzió, változat, amelyről először szavaztunk itt a Júriban is. Köszönjük, Tájnasszony! Nagyon sajnálom, hogy a tanácsban nem sikerült megállapodni, hogy a bírák túlterheltek. Lichtenberger asszony? Őszintén szólva, úgy látom, hogy a tanács teljesen érthetetlen módon jár el. A gyermekfelügyeleti jog esetében is így járt el a tanács, gyakorlatilag bizonyos kompetencia harcok alapján döntenek csupán a tanácsban, és megkérdőjelezhető gyakorlatokat figyelembe véve. Számomra ez két dolgot bizonyít, először is az látható belőle, hogy még mindig hatalmas a bizalmatlanság, És másodszorban az szűrhető le ebből, hogy a tanácsban gyakorlatilag végső soron mindig arról van szó, mindig akörül forog minden, hogy az Európai Parlament kompetenciáit hol kérdőjelezhetik meg, hol áshatják alá, és hol tudják eh, megtagadni az együttműködést. Ez nagyon-nagyon sajnálatos. Sok-sok döntéshozatali probléma jelen pillanatban ténylegesen a tanácsra vezethető vissza. Nem akarom azt mondani, hogy a parlament hibátlan, de döntések, illetve ne, meg nem hozott döntések sorából világosan látszik az, hogy teljesen alkalmatlan eszközök ürügyén kompetenciaharcok dúlnak. Ezeket a kompetencia kérdéseket persze sürgősen meg kell oldani. A maga részéről a tanács most szerződésmódosítást kér bizonyos kérdésekben, úgyhogy itt egy előrelépés történhetne, de a tanács nem hajlandó erről vitát nyitni, erről a kompetencia kérdésről, és hát ez egy nagyon fontos feladata lesz valószínűleg a következő Európai Parlamentnek. Határozottan kell majd fellépnie, és a kompetenciákkal kapcsolatos konfliktust fel kell majd vállalnia. Nagyon csalódott vagyok, mert egyre több a határokon átnyúló eset, erre vonatkozólag meg kell teremteni a szabályokat. Nem mehet úgy tovább minden, mint eddig, megoldásokra van szükség. Ha a tanács nem hajlandó megoldásokat találni, akkor ez szerintem nagyon rossz jel az európai struktúrákra és az európai összefogásra nézve is. Nagyon köszönjük Lichtenberger asszonynak. Azt hiszem mindannyian egyetértünk önnel, mi is azt szeretnénk, hogy a bírek ne legyenek túlterheltek, és hogy a tanács ne térjen vissza a Lisszaboni szerződés előtti struktúrákhoz, hiszen nyilvánvalóan ezt teszi. Hát rajtunk, Európai Parlamenten nem olyan, szavazni fogunk a tányjelentésről a plenárison, rajtunk ne bukjon el ez a dolog. 25-ös napi rendi pont szubszidiaritás. Tájnasszony kap ismét szót. Keine vorliegen. Én úgy látom, hogy itt nem kell megbeszélnünk semmit. Ezzel nagyon gyorsan letudtuk ezt a napi rendi pontot. Az egyéb kérdésekhez kapcsolódóan valaki kére szót? Nem? Akkor Mindenkinek megköszönöm az aktív részvételt, aki itt maradt az ülés végéig, köszönöm a tolmácsok munkáját is. Utolsó rendes szakbizottsági ülésünk április 7-én lesz 15 órától kezdődően, addig pedig mindenkinek kell- további kellemes hetet kívánok és sok sikert!